Érzést a német hatóságok tájékoztatták az elnököt, hogy Wolf Klintz fogja Michael Teurer képviselőt helyettesíteni 2015. november 6-ától. Notice of the election of... Nadja Hirsch. Igen, hát valószínűleg 2017-ről van szó, nem 15-ről. Igen. Tehát Nadja Hirsch, Martin Sirdeván és Jörg Mojten urak helyettesítik Alexander Graf Lambsdorffot, Fábio de Mázi és Beatrix von Storch képviselőket 2017. november 8-ától. Szeretném üdvözölni új kollégáinkat, és szeretném azt kívánni nekik, hogy nagy örömmel foglalják el helyüket a parlamentben.